fognak tudni hozzászólni, így azok, akik nem tudnak hozzászólni, mehetnek a dolgukra. Én ennek nagyon örültem, köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr, bár ez nem volt ügyrendi kérdés, nagyon kedves <laughs> megjegyzés volt. Köszönöm. Rendben. Ezzel e, zárul ez a vita. A következő e, pont a napirenden a bizottság nyilatkozata a magyarországi médiatörvényről. Okay, we begin this debate. Uh... Elkezdjük a vitát. Krösz biztos asszony, öné a szó. Mr. Pref tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, örömmel jelenthetem be önöknek, hogy amikor ma délelőtt a repülőgépem leszállt Strasbourgba, megszületett a jó hír, a magyar miniszterelnök beleegyezett, hogy a médiatörvényt módosítja oly módon, hogy az minden szempontból megfeleljen az EU jognak, a azoknak az aggályoknak, észrevételeknek, amelyeket mi felvetettünk köztük, az alapjogi kártával kapcsolatos aggályoknak. Biztosítottak engem, önök úr, hogy a magyar kormány a következő ülésén fogadja el ezt a módosítást, és a magyar kormány képviselőinek testnyelve, gesztusai azt mondják nekem, hogy jól mondtam ezt, és néhány napon belül a magyar országgyűlésnek is beterjesztik ezeket a módosításokat. A négy terület, ahol a magyar hatóságok belementek, egyetértettek azzal, hogy módosítják a törvényt, egy kiegyensúlyozott tájékoztatás, a megállapodott módosítások szerint csak a műsor szórásra vonatkoznak ezek a követelmények, mint a más országokban is, a lekérhető adóvizuális szolgáltatásokra, írásbeli sajtóra nem. A műsor szórók további korlátozása is az arányosság keretében kell, hogy történjen. Természetesen a bizottság ellenőrizni fogja, hogy hogyan fogják ezt az elvet a másodlagos jogban érvényre juttatni. Négy területről van tehát szó. A második terület a származási ország elve. A módosítás értelmében a külföldi műsorszórókat már nem lehet pénzbírsággal sújtani azért, mert a magyar média törvényeket megsértik a kisebbségi jogok vagy a gyűlöletbeszéd keretében. viszont a magyar területen fel lehet függeszteni a műsorszórást, ami összhangban van az irányelve. Mit jelent ez, elnök úr? Az, hogy a többi országban törvényesen működő műsorszorok, akik a többi tagállam, illetve az adott tagállam szabályainak megfelelően működnek, Magyarországon is műsort szórhatnak annélkül, hogy a magyar hatóságok bírságolnák őket. Harmadik terület, a médiák bejegyzése, regisztrációja a szolgáltatás nyújtók csak akkor kell, hogy regisztráltassák magukat, hogyha már megkezdték a az audiovizuális műsorszórást, ez összhangban van az audiovizuális irányelv előírásaival, tehát előzetes engedélyezésre nincs szükség a magyar hatóságoktól. Negyedik terület, a sértő tartalom, a magyar kormány abba is beleegyezett, hogy egy újabb rendelkezését is módosítsa a médiatörvénynek, ami ugye erre vonatkozik a média tartalomról az a szabályzás született, hogy a kisebbségek szemben, közösségekkel szemben általában nem lehet sértő tartalmat közölni ezeket a rendelkezéseket nem fogják alkalmazni a többi országban működő szolgáltatókra. Tisztelt elnök úr, szorosan együttműködünk a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, hogy ezek a megállapodott változtatások bekerüljenek a magyar jogba, és gyakorlatban alkalmazzák őket, monitorozni fogjuk a helyzetet, ez egyértelmű, és nem is kell mondanom, hogy a bizottság ellenőrzi az AVMS irányelv átültetését a nemzeti jogba, ahogy a többi tagállamokban is, is, és minden agályunkat megosztjuk majd a bizottság bátran alkalmazza hatásköreit, bátran megvédi a média szabadságot és a média pluralizmust, amikor erre szükség van, és a jelenlegi eset úgy gondolom, hogy ezt jól bizonyítja. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság tisztában van Eh, az önök aggájaival, prioritásaival, a civil társadalmak felvetéseivel, az európai eh, média helyzetét tekintve. Eh, továbbra is foglalkozni kívánok a média pluralizmus biztosításával, az EU hatáskörein belül, illetve a szubszidiaritás tiszteletben tartásával. Az Európai Bizottságnak nem csak feladata ez, hanem őszintén érdeke is, vagyis az, hogy elősegítse a párbeszédet az érintettek és a döntéshozók között európai szinten. A média állapota nagyon megváltozott Európában, és ez aggasztó a jövőt tekintve. Ez alkalmat is ad, ugyanakkor veszélyeket is hordoz magában, a média pluralizmus terén, a tulajdonjogokon túlmenően is. Fontos, hogy mérjük általánosságban a média pluralizmust, oly módon, hogy jogi, gazdasági és szociális aspektusokat is egyszerre vizsgálunk, nem pedig külön, ahogy ez eddig gyakran történt. Ezért, elnök úr, létre kívánok hozni egy sokrétű érintetti csoportot, multi-stakeholder groupot, és ez a csoport vizsgálni fogja többek között a média pluralizmus helyzetét Európában, és mivel tudom, hogy mivel önök tudják, hogy én nagyra értékelem az önök véleményét, önök is részt vennének ebben a szakértői csoportban, hogyha elfogadják a meghívást, a felkérést arra fogom kérni ezt a munkacsoportot, hogy lássan el tanácssal engem, hogy milyen további lépéseket hozzak a média környezet kialakítása terén az Európai Unióban. Konkrét intézkedéseket kívánok hozni a saját hatásköreimen belül. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük. A bizottságnak, most pedig következzenek a frakciók felszólalója. Néppárt nevében Skúrja úr kap szót egy percben. Köszönöm. Ezen vita során kicsit zavarral szólalok fel, mert a biztos asszony gyakorlatilag azt mondta, hogy teljesen felesleges lefolytatni ezt a vitát, hiszen most már nincs ok arra, hogy ezt megtegyük, mint ahogyan valószínűleg hallhatták a kollégáink, már elmondtuk korábbi alkalmakkor is, ezen teremben, illetve a szakbizottságokban, hogy talán egy kicsit várnunk kell, hiszen végeredményben a magyar kormány mindig is hajlandónak mutatkozott arra, hogy tegyen egy lépést az Európai Bizottság által tett megjegyzések irányában. Ez végül is logikusnak tűnik egy olyan ország esetében, amely jelenleg betölti az Európai Unió soros elnökségét nem követné az iránymutatásokat, amelyek az Európai Bizottságtól érkeznek, nem tűnne észszerűnek, de mégis haladtunk előre. Volt itt néhány ideológiai elem talán, néhány politikai elem is, ami miatt ezt a vitát le kellett folytatni, és bemutattak állásfoglalásokat, amikről holnap szavaznunk is kell valószínűleg több bizalmat kellene tanúsítanunk a demokratikusan megválasztott kormányok irányában, a magyar kormánytól kezdve, amelyet széles többséggel választott meg a magyar lakosság, egy nagyon nagy százalékos arányban és azt hiszem, hogy nem lenne értelme a médiát manipulálniuk Magyarországon. Éppen ezért azt hiszem, hogy a leghasznosabb dolog, amit most tehetünk, az, hogy felszólítjuk szocialista liberális kollégáinkat, akik bizonyos típusú állásfoglalásokat nyújtottak be, hogy ezt a feltevést, ezt szüntessék meg, ne tegyék magukat nevetségessé, vonják vissza állásfoglalásaikat, és hagyjuk, hogy a parlament reális dolgokkal foglalkozzon, amelyekre az európai polgároknak szükségük van, és köszönetet mondok természetesen természetesen a biztos asszonynak munkájáért. Kirius Moraes, Moraes úr három percben. Tisztelt elnök úr, a szociáldemokraták nagyon örülnek annak, hogy négy területen a származási ország és egyéb kérdésekben megoldás született. Ez volt az a nyomás, amit önre a magyar hatóságokra kívántunk helyezni Természetesen meg kell kérdeznem az időzítést is. Teljesen véletlen, hogy a repülőtéren kapta ezt a hírt, vagy pedig ennek a parlamentnek a nyomása hozta meg azt, hogy a négy fő kulcsterületen a változások megtörténtek. Kérem, tájékoztasson minket erről. A parlament még nem látta a konkrét szöveget, amiben a magyar hatóságok és a bizottság megegyezett. Ehhez több időre van szükségünk, és ehhez igazítjuk álláspontukat. Úgy tűnik, hogy a tárgyalások még nem értek végükköz, de ezzel együtt vannak egyéb akkodalmai is a ö, szociáldemokrata résznek. Például a médiahatóság összetétele és hatásköre, amely egyre ez egy homogén testület ö, politikailag, és a központi ö, rikai ellenőrzés alatt van. Ezekre a kérdésekre válaszokat várunk. Továbbá sajnálatos, hogy a bizottság a nem a parlamentnek a, az ajánlás alapján lépett el a ö, szélsőséges szankciók kérdése is vetődött fel a médiák, illetve van egy eh, lista, amit ön nagyon jól ismer, ezeket a konkrét kérdéseket még meg kell válaszolni, ezek megválaszolásra várnak. Természetesen eh, eh, köszönjük, hogy elismerjük a magyar hatóságoknak a készségét a módosításra, és olyan fontos területekkel, amik az Európai Alapjogi Kartának a szellemében, és különösen a 11-es cikknek, ami a szólásszabadságot fogalmazza meg. További válaszokra van szükségünk, hogy véleménye szerint a 11-es cikk teljes mértékben teljesül-e fontosak ezek az elvek, az átláthatóság és a legjobb gyakorlat is. Beterjesztettük a frakciók nevébe az állásfoglalásunkat, és a demokráciákat a szabad, szabad és független médiákra építik. ezt az elvet kívánjuk védeni, és mindent meg fogunk tenni, amire lehetőségünk van, hogy a magyar és az Európai Uniós állampolgárok érdekében. A liberálisok részéről Weber asszony következik két perc. Thank you, Chair. Commissioner... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Ebben a parlamentben a múltban is megvitattunk olyan eseteket, amikor kormányok ellenőrizni akarták a sajtót, de egyetlen kísérlet sem ment olyan messzire, mint a magyar médiatörvény, ahol a tévétől a rádióig, az írott sajtótól a lekérhető termékekig, a blogokig mindent ellenőrzés alá akartak vonni, a felfüggesztés fenyegetésével az ALDE frakció nevében, amikor először felemeltük szavunkat, akkor azt mondták, az a vádoltak bennünket, hogy politikailag motiváltak vagyunk, de az élet bebizonyította, hogy nekünk volt igazunk, sőt, a magyar kormány is elismerte, hogy valami nagyon nem stimmelt ezzel a törvényel. Több módosítást is terveznek most. Bízunk benne, eh, biztos asszony, hogy tényleg ez a magyar kormány álláspontja, várjuk, hogy írásban is megkapjuk, és hogy ezek a változások tényleg megvalósulnak. Ráadásul ez a négy terület egy nagyon képnek csak egy apró része, más aspektusokat is meg kell változtatni. Alapvetően a politikailag kijelölt személy alá összpontosított nagyon sok hatáskör esetében, ugye két testületet is ellenőriz ez az ember, nincs jogorvoslati lehetőség szankciók esetében, és csak néhány dolgot említettem meg. A magyar és az európai civil társadalmaknak, az újságíróknak meg kell válaszolni azt is, hogy az EBS, az Európa Tanács miért is bírálta mindezeket az aspektusokat, és mi nem vagyunk politikailag érdekeltek, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a médiaszabadság re- realitása valósággá váljon a polgáraink érdekében. Köszönöm. A zöldek nevében Sargentini asszony kapszott két percben. Köszönöm. Az első kérdésem Krusz biztosasszonynak. Biztosasszony, az audiovizuális szolgáltatási irányelv egy független hatóságról szól. A Magyar Felügyeleti Hatóság, a Média Tanács, amely dönthet a szankciókról, mégpedig súlyos szankciókról is, Nos, ennek az összetétele olyan, hogy ez kizárólag a kormány többségiekből áll. Miért is van tehát az, hogy az Európai Bizottság nem nyújtott be fenntartásokat ezzel a médiatanács összetétellel kapcsolatosan? Úgy tűnik számomra, hogy ebben az esetben teljes mértékben a bizottság hatás körében maradtak volna, tehát miért nem foglalkoztak ezzel a vetülettel? Aztán azt is közölték velünk, hogy négy módosítás van a külföldi sajtó, az audiovizuális média esetében, de nem a napilapok esetében. És meglátják majd, hogy Orbán és hívei most dicsekedni fognak, azt mondják, hogy ez Brüsszelből kvázi egy jóváhagyás, és továbbra is zavartalanul ö, prédikálhatják az, az intoleranciát, betilthatják a gay pride-ot, és ö, akadályozhatják a tájékoztatást. Ez valóban sajnálatos. Aztán a néppárti kollégák állásfoglalásukban azt mondták, hogy ez a probléma nem áll fenn. És ö, vádoltak különböző manipulatív magatartásokkal és politikai indítékokkal. Most mit is mondanak? Hivatkoztak itt az Európa Tanácsra, különböző fórumok felvetették ennek a törvénynek a problémáit. Ez a sztálinista időkre emlékeztet engem, amikor a valóság elrejtésére még a fotókat is kiigazították. Nekünk valós értékeket kell védelmeznünk. Morvai asszony kék kártyát tartott fel. Sargentini asszony fölteheti Morvai asszony? Igen, Morvai asszony 30 másodperc. Éppen megvárom, amíg elkezdődik a ö, tolmácsolás

öntől hogy mit üzen a baloldali pártoknak például az mszp nek amelyik kilövette az emberek szemét two thousand and six ban magyarországon. milyen garanciája van a magyar nemzetnek arra hogy többet az önök baloldali pártja kormánya által ilyesmi nem történhet meg és nem fogják a tüntetéseinket szétverni ahogy tették two thousand and two és two Sargentini asszony. Jó, én nem gondolom, hogy a független média erőszakhoz vezet, és nem látom, hogy miben lenne releváns ez a kérdés. De úgy gondolom, hogy a kérdés feltevőjét minősíti a kérdés. Zobró úr, egy perc a szólásszabadság nagyon nagy érték ezt mindenki tudja éppen ezért e, fontos erről komoly vitát folytatni. ma úgy tűnik hogy a e, vita nem igazán komoly úgy tűnik hogy ez csak egy e, jó ürügy azért, hogy a baloldaliak kritizálják a jobboldali miniszterelnököt és a kormányt. Európában tudunk sok olyan országot mutatni, ahol megsértik a szólásszabadságot. Említhetjük Lengyelországnak a példáját, a kormányzó párt megkapta a többséget, és gyakorlatilag a parlamentet, a kormányt, a szenátust, és mindent ellenőrzése alatt tart, a közszolgálati televíziót is, és a legnagyobb elektronikus médiát is. És az újságírókat csak azért ö, ö, ö, bocsátják el, mert más a véleményük. A konzervatív és egyéb programok azok mehetnek hol van Schulz úr akkor, amikor erről beszélünk, és amikor ilyen jogsértések történnek, például Lengyelországban, hol ez már megtörtént? Lightfried has a blue card. Would you take a question? Lightfried kollega kék kártyát tett fel. Kérdezhet? I'm, Mr. Lightfried has a blue card for you. A question. Lightfried úr kérdést szeretne feltenni. Felteheti? Lightfried kollega, 30 másodperc. Herr kollége. Kolléga úr, hogyha jól értettem önt, azt mondta, hogy sok országban, Európa sok országában korlátozzák a véleménynyilvántás szabadságát és a sajtószabadságot érdekelne, hogy milyen országok még ezek, és mit gondol ön személyesen azt illetően, hogy mit lehet ezzel ellen tenni. 30 seconds, Mr. Jobbo. 30 másodperc. Uwagę, że problem wolności mediów jest problemem fundamentalnym. Jeżeli ma... Köszönöm arra ö, hívtam fel a figyelmet, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető probléma a kormánypártoktól függetlenül kell ezt tekintetni, teljesen mindegy, hogy bal vagy jobboldali kormány van hatalmon. Hogyha például az újságírók nem tudják a programjaikat közzétenni, mert baloldaliak vagy jobboldaliak, az ellen mindenképpen fel kell emelnünk a szavunkat. Most például vannak ilyen esetek, mert egy bizonyos párthoz tartozik egy adott újságíró, vagy bizonyos tendenciákhoz csatlakozik. Ez tehát nem a szocialistákkal szembeni kritika, hanem utalni kell arra, hogy mindenhol, ahol a véleményevetés szabadság a veszélybe kerül, ott cselekedni kell. Amikor a kalapácsot meg használom, az azt jelenti, hogy lejárt az idő. Hogyha nem hallják meg, hogy kalapácsolok, akkor kikapcsolom a mikrofont, mondja az elnök. Nem értem, elnök úr. Usually at the end of the debate, Mr. President, under úr következik, tessék. Tisztelt eh, biztos asszony, én nagyon figyelmesen odafigyeltem arra, amit mond, és nem is tudom, hogy ö, eh, eh, csalódást okozott-e, vagy ö, megdöbbentett az, amit mondott, hiszen gyakorlatilag a bizottság ö, beveszi azt, amit a magyar kormány mond. Hát semmilyen érdemi változás nem fog itt történni. Aránytalan, részrehajló a médiahatóság összetétele, megfojtják a sajtót, és ezek az intézkedések nem kerülnek megváltoztatásra. Úgy gondolom, hogy szégyenletes az, ami elhangzott, különösen az, hogy a biztos asszony azt mondja, hogy milyen jó, hogy a külföldi sajtót nem bírságolják Európa elveivel ellentétes ez a szabályozás a háború óta. Mi európaiak egyetlen országban sem akarunk cenzúra alatt élni, de úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nem ért ezzel egyet, és ez elfogadhatatlan. Felhívást intézek a bizottsághoz, hogy végezze rendesen a dolgát. Nem hagyhatjuk, hogy az emberek cenzúrában éljenek. Borgézi úr, következik egy percben emlékeztetni szeretnék arra, hogy milyen furcsa ez a parlamenti történet, hiszen a magyar kormány kritikával illették, ugyanakkor, amikor ez az ország betölti az EU soros elnökségének tiszt, tét. Ugye felvetették azt, hogy a magyar törvény nem egyeztethető össze az európai jogszabályokkal. Nos, ez egy politikai eszköz, kísérlet, és ezt egy előítélet, egy ideológiai előítélet vezeti, ez egyszerűen szégyen teljes, amikor egy olyan országgal szemben használják ezt az eszközt, amely egész életében a szabadságért harcolt, ez a génjeiben van, és a történelmében is tükröződik. Tehát ez a politikai erők egyfajta mahinációja, akik ezt a nem túl érdekes vitát forszírozták. Ez nagyon magas politikai szintű, ez a felelősség ezért a vitáért, és ez csak tiszta ideológia és így módon az EU elnökség érdemeit akarják árnyékba helyezni, és ez egy nagy politikai tény és történelmi tény ezen exkommunista ország részéről, amely most itt van együtt velünk a szabadság térségében. További hozzászólók következnek. Most Buszotil úr, tisztelt elnök úr, a bizottság által tett bejelentést követően nyilvánvaló, hogy ezt a ö, vitát meghaladták az események, és nincs értelme, hogy holnap a szavazást megtegyük. Akik komoly aggodásokat fejezték ki az a magyar médiatörvény miatt, azok jogosan vártak válaszra. De úgy gondolom, hogy itt inkább keresztes háború folytat ez a ház egyes tagállamok ellen néppárti kormány került hatalomra, és a bizottság teljes mértékben megvizsgálta a helyzetet, és ebben az esetben megtörtént annak ellenére, hogy teljesen világos volt, hogy a magyar hatóságok a legmagasabb szinten vállalták azt, hogy amennyiben a bizottságnak aggája van a, a, joggal, a joganyaggal kapcsolatban, akkor a változtatásokat elvégzik. Miről is volt pontosan szó, mi volt a lényege ennek a vitának, és mi a lényege a holnapi állásfoglalásnak, hanem az, hogy politikai instrumentum. A néppárt határozottan kiáll az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság mellett, független attól, hogy mely tagállamról van szó. Ez nem lehet kérdéses. Ugyanakkor nem szeretne egy-egy tagállamot kipécézni és elítélni azt megelőzően, hogy a jogtanulmányozása végbe ment volna. És ezt figyelembe kell venni. Első alkalommal ez a múlt hónapban, amikor ez felvetődött, akkor azt mondtam, hogy átpolitizálni ezt a kérdést, az nem csak azt jelenti, hogy egy tagállamot megtámadunk, hanem az Európai Unió elnökségét is támadjuk. És úgy gondolom, hogy a saját intézményünket is aláásta. Ez pedig nem helyes, nem lehet helyes. Ezért valamennyi frakciót arra kérek, hogy vonják vissza az állásfoglalásaikat, amiket ezeket holnapra beteltek. Ne elhalasszuk, hanem egyszerűen vonjuk vissza, mert nincsen már alapja, hogy ez a szavazás megtörténjen. Köszönöm. Badia, δύο λεπτά asszony következik most. Representantes del Consejo, permítame que empiece con una... Tisztelt biztos úr, a tanács képviselője. Talán egy nyilvánvaló dologgal kezdem, de néha nagyon fontos ez. A független média egy védelem a működő demokrácia érdekében, és ezért vagyunk most itt, hogyha aggodalmunkat fejeztük ki, és az EBSZ, az Európa Tanács és mások szintén aggodalmuknak adtak hangot, és a parlament döntő többsége szintén aggodalmának adott hangot, akkor ez azért van, mert társadalmunk egyik gerince került veszélybe. A magyar törvény, amelyet az Orbán kormány fogadott el, ezt nem kísérte a szükséges munka, és ez nem felelt meg a szerződések szellemének. Örülünk, hogy ma a biztos asszony kijelentette, hogy Magyarország kész arra, hogy módosítsa ezt a törvényt, de egy ellenőrző hatóságot kialakítani a média számára, a média tanácsot, amely csak a kormánypártok képviselőiből áll. Nos, ez bizonyosan veszélyt rejt, mégpedig egy centralizált ellenőrzés veszélyét, a cenzúra veszélye ö, kapcsolódik ehhez nyomon fogjuk követni ezeket az eseményeket. Egyetértünk a bizottsággal és a biztos azon aggodalmunkat illetően, ami a média pluralizmust illeti, az alapvető jogokat illeti, a média szabadságot illeti, és a tájékoztatást, hiszen mindez az alapvető jogok kartjának 11. cikkében szerepel. De a válaszok, amelyekre a magyar kormányt kérték, illetve az, hogy megkérték a kormányt, hogy változtassa meg ezt a, módo, ezt a törvényt, Ez ahhoz kell, hogy vezessen, hogy megszüntetjük az alapvető jogokkal szembeni problémákat ebben a törvényben. Tehát itt van például a médiahatóság összetétele, amiről már szót ejtettem. Tehát a vizsgálatnak folytatódnia kell, különösen ami az alapvető jogok be nem tartását illeti. Elnézését kérem a tanács képviselőjének, ez nem egy politikai probléma, politikai indítatású vita, nem itt az Európai Unió alapvető értékeinek védelméről van szó, az EU értékek betartásáról, mindez kétségen kívül áll. Erről van szó, ami számunkra és semmi egyébről. Lokegárd kollega következik. Köszönöm szépen. A ki eh, liberális, természetesen a sajtószabadsággal egyetért eh, az EPP eh, hozzászólók politikai szempontból szóltak hozzá. Nem Magyarországról, hanem a sajtószabadságáról van itt szó szeretném megkérdezni, hogy mi a probléma a feltett kérdésekkel az ALDE részéről nekünk továbbra is aggodalmat jelent, hogy egy ilyen média tanács működik. És a magyar média törvény esetében a megoldás még nem született meg. Nagyon fontos a független sajtófelügyelet, fontos, hogy ezzel a biztos asszony foglalkozzon. Azoknak mondom, akik nem ismerik az eljárást, a e, kék kártya e, arra szolgál, hogy e, kérdést tegyenek fel. Sajnos nem tudom azonban mindig megadni a szót, az elnök mérlegelési jogkörét képezi ez. Trüppel asszony, tessék! Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Egyáltalán nincs ok arra, hogy önbíráskodást gyakoroljunk a néppárt részéről. Az, hogy most van módosítás a magyar médiatörvényen, ez azoknak ad igazat, akik panaszt emeltek miatta. Orbán úr kezdetben nem is hallgatott ezekre a panaszokra. Egészen világosan mondom, hogy a módosítás, ami most létezik, nem elegendő továbbra is. Van egy felügyeleti hatóság, amely kilenc évre szól, és csak a kormánytagok vannak ebben képviselve. Ez nem összeegyeztethető az európai jogszabályokkal, és továbbra sincsen forrásvédelem. Ez bizonyosan nem demokratikus médiatörvény. Krosz asszony véleményem szerint nem volt elég ambiciózus, bizonyosan nagyobb érdéke volt a nyugalom megőrzése iránt, és az iránt, hogy az EU, a magyar tanácselnökséget ne zavarják, mint egy valóban demokratikus médiatörvény iránt. Emlékeztetném önt arra, hogy az antikommunista, demokratikus, liberális ö, ö, értelmiségek, mint Heller Ágnes, vagy vagy akár Konrad György kérték az európai intézmények támogatását, azt nem értük el, és valójában az a véleményem, hogy ez a törvény, ezt a törvényt demokratikus módon át kell dolgozni. Köszönöm. Cassini úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a magyar kormány pontosan ezt az ügyet illetően nagy érzékenységről tett tanulbizonyságot Európa iránt és azon elvek iránt, amelyek Európa alapját képezik. Hiszen közvetlenül azután, hogy elfogadták a médiatörvényt, a magyar médiatörvényt, törvényt. Rögtön volt egy kampány, amelyet a baloldal indított, és amely egészen egyszerűen a szájkosár törvény kifejezést alkalmazta. Csak akik a kommunizmus, nacizmus alatt élnek, csak azok tudhatják, hogy mi is valójában egy szájkosár törvény, de a demokratikus államokban tudható, hogy a szabadság és a tájékoztatás pluralizmusa a demokrácia alapköve. De ez a, a jogállamiság egyéb elemeivel kell lesz, hogy együtt járjon, és az emberi méltóság képezi a demokrácia alapját, hiszen az olasz alkotmány 21. cikke biztosítja a tájékoztatás szabadságát, de megtiltja a jó érzésbe, jó elkösbe ütköző eseményeket. És az 48-as cikk kimondja, hogy minden egyes publikációt regisztrálni kell, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan ezt a magyar törvény teszi. És az Európai Bizottság fenntartása, amelyeket helyesen kifejezett, nem azt vonják kétségbe, hogy jó-e a magyar törvény célja. És ez a cél, azaz az emberi méltóság védelme, ez megmutatkozik abban is, hogy a magyar kormány rögtön megfelelt a kritikáknak, és vállalta azt a felelősséget, hogy az útmutatásoknak megfelelően módosítja ezt a törvényt az Európai Unió alapvető ö, jogaira való utalás, amely a magyar alkotmányban szerepel, az is igazolja ezen alapvető szándékot, ö, amely Magyarországot az európai kultúrkörbe illeszt. Nem is értem, hogy mi értelme van ennek a vitának. Ö,

Fajon, δύο λεπτά. Fajon asszony, két Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy a magyar kormány hajlandó módosítani a média törvényt, és hogy Krúz asszony elégedett a változtatásokkal. Ugyanakkor nagyon aggaszt engem, hogy a magyar média törvényről szóló állásfoglalást egy nappal megelőzően az ön szavaira kell, hogy hagyatkozzunk. Semmilyen garanciát nem kapunk a magyar hatóságoktól a pontos változtatások, mivel lépérre vonatkozóan néhány órán belül döntenünk kell. Külső szakértők is részt vettek ebben a munkában. A kormány gyors reagálása azt a látszatot is kelti, hogy ezek csak kozmetikai változtatások, és nem érdemiek. Ez elfogadhatatlan. Ma, amikor erről folytatunk vitát, azt mondja a kormány, hogy két hét múlva megváltoztatja a törvényt, és a bizottság elégedett ezzel az az érzésünk azonban, hogy ez a technikai módosítás nem hoz olyan változtatásokat, amelyek az alapjogi kártának is megfelelnek majd. Az ebs e egyetértve minket is nagyon aggaszt a felügyeleti hatóság összetétele és hatásköreé, meg a média tanácsé állami ellenőrzést terjeszt ki az újságírói munka fölé. Én nagyon szívesen veszek részt a párbeszédben, és biztosíthatom önöket, hogy nem a Magyarország ellen irányulnak ezek a támadások. A magyar újságírókat szeretném megvédeni. Sajnálom, hogy Reding asszony nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, ő pedig az emberi jogok illetékese. Mi lesz az újságírás jövője Európában? Bizonyos minimális kritériumokra lenne szükség, biztos asszony, amelyek a független médiát, a média pluralizmust biztosítják. Európában másútt is veszélyek lesekednek a minőségi újságírásra. Köszönöm. Belet úr, másfél perc. Köszönöm. Úgy vélem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy kedvező, hogy ma a magyar kormány elfogadta azt, hogy módosítja ezt a törvényt, és ígéretet tett arra, hogy ezt összhangba hozza az alapvető elvekkel. Tehát nincs már ok az aggodalomra. Kár, hogy az ilyenfajta vita mindig politikai játszmákká fajul, ez sajnálatos az a kezdeményezés, hogy munkacsoportot hozzunk létre a média pluralizmussal kapcsolatban kiválónak tűnik számomra, és parlamenti képviselőként szívesen részt vennék benne. Ez remek lehetőségnek tűnik arra, hogy érdemben vizsgáljuk meg a média pluralizmus kérdését, mégpedig mentesen a különböző tagállami indulatoktól. Ez egy remek lehetőség arra, hogy az európai média panorámát objektív módon tudjuk elemezni. Még egy dolgot szeretnék tisztázni. A az európai jogalkotási kezdeményezés a média szabályozására, amit egyesek kérnek, ez tűnik számomra egy abszolút téves útnak, és remélem, hogy egyetértenek ezzel velem. Zver úr, másfél perc. A magyar kormány döntése üdvözlendő, hogy hajlandó változtatni a médiatörvényen. Ez a masszív támadás Magyarország ellen szerintem megalapozatlan volt, és igazságtalan Magyarországgal szemben. Vannak, hogy nem mindig értjük egy, világosan a dolgokat Európában. Az átmenet sok országban nagyon homályos volt, nem volt világos. A, főként a baloldal vitte véghez a változásokat. Ezért volt igény arra, hogy az átmeneti társadalomban is kiegyensúlyozottabbak legyenek a dolgok. Ismerjük ezt a politikai kurzust. Ez valamikor a médiákhoz is kapcsolódott. Voltak, akik azt mondták, hogy a média a hatóság összetétele nem megfelelő de a tag, két-harmaddal választották meg a parlament tagjait. Nagyon sok európai ország nem ismeri az ilyen demokratikus mechanizmusokat. Természetesen a fog fogunk figyelni arra, hogy az Európai Unióban hogyan alakul a média helyzete. Sokkal többet kellene tenni, nem csak ellenőrzést kell gyakorolnia, hanem méreható elemzést is kell folytatnia. Nem is lepto. Erhelyen asszony következik. Spontán hozzászólásra jelentkezik ön? Említettem az előbb, hogy sajnos több kékkártyát nem tudunk elfogadni, tehát kérem, ne tartsák fel a kékkártyát többet. Felhelyen, asszony. Úgy rendi kérdés, tessék. Elnök úr, én önnek szeretnék kérdést feltenni. Attól ö, függetlenül, hogy mit mond, ö, ugye én szeretném elmondani a véleményemet. Ebben a házban eddig csak a szélső jobb és a baloldal kapta meg a kékkártyás kérdezés lehetőségét. Ez a levezetés egyoldalúságát mutatja. Én azt kérem, hogy a jobb-közép, a mérsékelt pártok is feltehessék kérdéseiket, különben nem lesz egyenlő a bánásmód. Szájer úr nem annak alapján adta meg a lehetőséget, hogy kitől jött a kérdés, hanem annak alapján, hogy kitől jött korábban. Hát bárki kérdezhetett korábban, de most már kifutottunk az időből. A jobb középnek lehet, hogy sajnos nem volt lehetősége erre jó lett volna, hogyha több időnk van, akkor mindenkinek megadtam a lehetőséget. Elnézést kérek, biztosíthatom, hogy nem politikai választás volt ez. Ferhelyen asszony következik, másfél percben. Elnök úr, tisztelt Krosz biztos asszony, tisztelt tanácsi képviselő. Először köszönetet szeretnék mondani Krosz asszonynak, hogy ennyire gyorsan reagált a vita kérelemre és tárgyalásba lépett a magyar kormányal, de mindenek előtt a magyar kormánynak szeretnék köszönetet mondani, hogy tartotta magát ahhoz, amelyet minden meghallgatás és vita során hallhattunk, és megígértek, mégpedig azt, hogy ha igény van a változtatásra, akkor ezt meg fogják tenni. A média szabadság és a média pluralizmus fontos alapértékek az EU-ban. A médiának különleges felelőssége is van társadalmunkban, hiszen a személyiségi jogokra kell figyelnie, nem szabad diszkriminálni, ellenállnia, és mindenekült a valóság mellett kötelezett el. Tehát nem jogmentes térségben érünk, azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amely nagy előrelépés az új magyar médiatörvényben. A média különleges védelmet élvez az EU hatályos jogi kerete révén. A bizottság ezen szerződések jogszabályok őrzőjeként jól teljesítette a feladatát. A vita, amelyet ma ö, folytatunk, az ö, jobb lett volna, hogyha nagyobb bizalmat vetettünk volna a bizottságban, mint a szerződések őri körébe, hiszen az, hogy működik a bizottság, ez megmutat ez megmutatkozik abban az eredményben is, amelyet ma közöltek velünk, azaz, hogy módosításokat hajtanak végre a törvény azon részein, amely nem 100%-osan EU-konform, és ez nagy siker. Az ideológiai viták, amelyek mindig újra és újra felmerülnek ebben a kontextusban, szerintem rossz helyen vannak. Sokkal fontosabb a tárgy és kooperatív együttműködés, illetve vita az a hatályos jog alapján

Τέλος ο κύριος Καβαντά για 1,5 λεπτό. úr következik. Elég súlyos témáról van szó úgy gondolom, hogy az itt hallott vitát meg kell haladnunk. A demokrácia egészségéről van szó, amikor a médiáról beszélünk. Miniszter úr, én csodálom az ön országát, az ön népét. Úgy gondolom, hogy az önök kormánya és a közvélemény egy része objektívebb, megfelelő tájékoztatást akartak. Igazuk volt, csak hogy a propagandát nem lehet egy másik propagandával helyesbíteni, gyógyítani

örülök ma, de éber is vagyok, oda fogok figyelni. Nagyon örülök neki, hogy sok alapvető témában az önök kormánya kész volt arra, hogy a médiatörvényt módosítsa. Ez szükséges volt, és jó, hogy megtörtént. Örülök annak is, hogy az alapjogi kártát jobban tiszteletben fogják tartani, az önök népe ez úgyis ragaszkodik. Üdvözölném biztos asszony munkáját, és nagyon örülök neki, hogy egy szakértőcsoportot hoz létre, de mi is oda fogunk figyelni, ugyanis mi is érezzük, hogy bizonyos dolgokkal nem foglalkoztak még, bizonyos dolgokat nem kezeltek a módosításokról szóló megállapodásban. Szeretném elmondani az Unió elnökének, hogy Liszt, Kossuth, Kopácsi Sándor, Maléter ezredes utódai, Márai Sándor örökségét, Kertész Imre örökségét hordozzák önök. Ne okozzanak csalódást nekünk! Magyarok kitaláltak egy csodálatos játékot, a Rubik kockát. Ne tanítsák meg nekünk azt, hogy hogyan kell a médiával játszani, mert az egy undorító játék lenne. Okay, dear colleagues, now we go to the catch the eye procedure. I'm afraid Kedves kollégák, most jönnek a spontán hozzászólások. Sajnos nem mindenki fog tudni hozzászólni. A jelentkezés sorrendjében fognak hozzászólni azok, akik korábban nem szóltak hozzá. Galler, Mauro, Bostinaru, Alfano, Pasqua, és bronz kollégák tudnak hozzászólni, sajnos heten nem fognak tudni hozzászólni, elnézést kérek. Gáler úr, egy perc. Nagyon szigorúan be fogom tartatni az időt. Mr. Gáler, one minute. Where is Mr. Gáler? Is he gone? Gáler úr nincs itt, elment? I'm sorry, Miss... Elnézést. Gáler úr, Michael Gáler úr

önöket szándékosan megvezették. magyarországon demokrácia van s a médiatörvény minden eu s irányelvnek és elvárásnak megfelel. végül pedig képviselőtársaim foglalkozzunk azokkal a dolgokkal amelyek megoldása égetőbb mint a mostani politikai bolhacirkusz. következik. Köszönöm, elnök úr. Még azt akarván hinni is, hogy aki ennyire erős kritikával illette a magyar törvényt, valóban kizárólag a médiaszabadságot szorgalmazza. Nos, én azt hiszem mégis, hogy tisztelettel kell adóznunk a bizottság munkája előtt és a parlament vitájának tartalma előtt. Azt hiszem, hogy vállalnunk kell a felelősséget, hogy elkerüljünk egy csúnya oldalt parlamentünk történetében, azaz, hogy nem szavazunk holnap. Egészen egyszerűen megsemmisítünk egy állásfoglalást, mert az olyan tartalmakra épül, amely nem felel meg a valóságnak, ahogyan a biztos asszony felszólalás és világosra tett. Tehát fej van tanácsot és a bizottságot informális módon, hogy vegyék fel a kapcsolatot az elnökök értekezletével, mert szükséges az az eszmecsere, az az információcsere, amely holnap lehetővé teszi a plenárisnak, hogy ne szavazzunk, hogy döntsünk arról, hogy ne szavazzunk, és az ideológiai tartalmaktól hevített vitának vessünk véget. Bosztinár úr következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Engedje meg, hogy most románul beszéljek. Biztos asszony, az ön nyilatkozata megerősíti, hogy az Európai Parlamentnek igaza volt, amikor megtámadta a magyar médiatörvényt. A magyar kormány elismeri azzal, hogy kész módosítani négy részét is ennek a törvénynek, elismeri, hogy ez az antidemokratikus megközelítés kudarcot vallott. Önök elemezték, értékelték a törvényt és az európai joggal való összeegyeztethetőségét szeretném öntől hallani, hiszen ön utalt az alapjogi kártára is. Két kérdésem lenne önhöz. Hogy tekinthetjük úgy, hogy az Európa Tanács és az EBS normái túl magasak az Európai Unió számára, másrészt pedig, hogyha egy jelölt államnak lenne ilyen törvénye, a nem módosított magyar médiatörvényhez hasonló törvénye, akkor ez az ország csatlakozhatna? Alfano asszony. No. O Páska, egy lepto u nás na slovensku máme príslovie ktoré hovorí že. a szlovákiában e, van egy közmondás mely szerint e, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Nem szeretném megkérdőjelezni a jó szándékot magyar barátaink részéről, de talán kvánatos lenne kicsit érzékenyebben eljárni, amikor fogalmaznak, hiszen sok változás és reform, amelyet Magyarország előirányozott, ahhoz vezetett, hogy elfeledkeztek néhány dologról. Ugyanez érvényes a kettős állampolgárság kérdésére is nagyon sok probléma lesz ugyanis ennek kapcsán, hiszen például kanadai vagy amerikai barátaink hogyan érzik majd magukat, hogyha százezer szerb vagy ukrán ö, kerül országaikba, miután útleveleket ö, állít ki részükre Magyarország. Hát nem tudom. Talán itt is jó szendék állt fenn kollega. <clears throat> A magyar ö, sajtó törvénynek az egyik eredménye az, ugye, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatást kíván megvalósítani. Egy másik pedig azt mondja, hogy megbírságolja akkor, hogyha a köz, közerkölcsöt a, ö, sérték. Ez nagyon veszélyes, és ez nem világos, hogy ez mit jelent. A xenofóbia, a rasszizmus, és, de mi, miért, kell, miért nem ezek ellen hoznak törvényeket? Vizsgáljuk meg a standardeket, például a saját hazánkban a műsorszórást, a BBC, a, a, a az kötelező kartája van, és ennek megfelelően dolgozik, és saját pártját, a képviselőit is kizárják, illetve a túlzott publicitást nem adnak az egyes pártoknak. És nem 2006-ban például a kormányt megkérték, hogy az egyik ö, ö, elnöknek a bebörtönzését is leközvetítették. Először is a biztos asszony, Krúz asszony kap szót. Öné a szó. Mr. President, a... Elnök úr, tisztelt képviselők! E kérdést tettek fel, és mindenképpen érdekes kérdés az egybeesés, hogy mennyire e, véletlenszerű-e az, egybe, az időbeli egybeesés, hogy mára tervezték ezt a vitát, és a, ma állapodtunk meg a magyar kormányjal. Időnként szükség van egy kis lökésre, és önmagában természetesen vannak preferenciáink, amikor önök meghívnak, hogy eljöjjek ide, és elmondjam világosan, hogy miről is van szó, akkor tényekkel és adatokkal jó idejönni. Tehát ez egy véletlen egybeesés. És szívemből mondom, hogy az egész eljárásról decemberben indult, december végén, és most februárban vagyunk, tehát több mint 7 hétig tartott ez, és az elmúlt hat évben az európai eh, szervezetek szempontjából ez szerintem egy elég gyors eh, munkavégzés volt. Nem mennek olyan gyorsan a dolgok, és meg tudjuk oldani a problémákat. Sok esetben nem tudjuk hét hét alatt megoldani a problémákat. Ugyanakkor lenyűgöző azt is látni, hogy mi minden van, ennek az eredménynek a hátterében. Itten kombinálásra ők kerültek. Nem első alkalommal beszélünk erről a témáról, már korábban is meghívtak engem. Nem fér kétség ahhoz, hogy mi forog kockán, és hogy a házban ki mit gondol erről az ügyről. Második dolog, nagyon fontos kérdésről beszélünk. Nem szükséges elmagyaráznom önöknek, hogy a szabadság és a szólásszabadság kérdése, a sajtószabadság kérdése fontos a bizottság számára. Nevetséges lenne, hogyha ezt nem prioritásként kezelnénk, ami demokrácia védelmé kapcsán véletlen volt-e az, hogy az önök napi rendjén épp ma délutánra tették Egyiptomot és az egyiptomi demokrácia létrehozásának kérdését. Tehát ez is mutatja, a bizottság tisztában van mindezzel, és valójában minden tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy megvédjük, illetve korrigáljuk a helyzetet, hogyha támadás van. Eh, tisztelt elnök úr, a harmadik kérdés pedig természetesen a magyar elnökség kérdése. Ne legyünk naívak, természetes, hogy eh, tagállami barátaink, a család, eh, európai család tagjai tisztában vannak azzal, hogy az elnökség fel, az azt is jelenti, hogy noblesse oblige, tehát fontos, hogy minden tőlük telhetőt kövessenek annak érdekében, hogy a probléma megoldást nyerjen. És az utolsó aspektus azzal kapcsolatban, amit nekem is feltettek kérdés, hogy az az Európai Parlament világosan ö, küzdött, világosan megfogalmazta véleményét, és a külvilágnak is adtak, ö, és a ö, szabad sajtóhoz is fordultak. Tehát ne becsüljék alá saját szerepüket. Eznek az egész kombináció eredményezte azt, véleményem szerint, hogy miért is vagyunk ma délután itt ezzel az ügyjel, ezzel az eredménnyel. Mindezzel együtt az alapjogok, ez kétségtelen, és ne hozzanak érveket, és nem mondják azt, hogy engem csak a béke fenntartása érdekel, és hogy ne legyen nagy hangzavar, akkor nem igazán ismernek engem. Demokráciáért küzdöttem és küzdök, és vannak tapasztalataim, valószínűleg hosszabb, vagy több tapasztalatom, mint bármelyiküknek. Néhány dolgot hagy vessek fel, amiket mi van a média szabályozó hatóság függetlenségével. Előzetes elemzésünk ott azt mutatja, hogy az elnöknek a kiválasztása, megválasztása a média tanácsban nem tér el attól, ami általánosan elfogadott Európában. El kell ismernünk, és egyes esetekben ez önöknek kedvez, más esetekben nem, hogy a ö, kormányzó párt kétharmaddal rendelkezik, és egy demokráciában ez ténykérdése. Ami a 11-es cikk kérdését illeti, az irányelvet alkalmazzuk, és a szerződéseket, és természetesen az alapjogi karta 11. cikkét is. Ehhez kétség nem férhet nincs a média hatóság által hozott intézkedések elleni fellebezés, ezt említették. A média tanács, mint első fokú eljáró hatóság jár el, és ezért nincsen fellebezési lehetőség. Ugyanakkor ahogy ezt a 163-as cikk kimondja, a médiatanács hivatalos döntése bírósági úton megtámadható polgári peres eljárásban, és a, ö, ugyanakkor a ö, bírósághoz fordulás nem halasztó hatályú, de a bíróság elrendelheti a halasztó hatályt azt is említették, hogy a magyar médiatörvény nem megfelelő. Hogyha a sajtószabadságot alapvető európai elfként kezeljük, akkor ez kell, hogy az eleje és a vége legyen ennek az egész ügynek. És a továbbiakban is megígértem, és ígérem, hogy tovább is elő fogjuk segíteni a munkálatokat. Az újságírók joga, hogy a forrásaikat megvédjék, természetesen alapvető feltétel annak, hogy a sajtószabadság érvényesülhessen. Az újságírókat nem szabad arra kényszeríteni, hogy fedjék fel a forrásaikat, kivéve, hogyha ez valami fajta eljáráshoz szükséges. Ez az elv akkor is fenntartandó, hogyha bármilyen furcsa politikai klíma is uralkodik. Tehát a sajtó és a média adott esetben lehet gyengébb helyzetben. Ami a magán élethez való jogot illeti, ott megint csak a kommunikáció bizalmasságát biztosítani kell. Ugyanakkor olyan tevékenységekre nem vonatkozik, nem vonatkozhat az EU irányelv, amelyben nincsen hatásköre az Európai Uniónak. Tehát az EU jog nem alkalmazható a közbiztonságra, a nemzetvédelemre, állambiztonságra, illetve a büntetőjog jogi kérdésekre. A szubszidiaritás alapján a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy olyan szabályokat hozzanak saját szabályaik fényében is, eh, amelyek érintik egy embernek, egy polgáruknak a magánélethez való jogát. Nyilvánvaló, hogy ez korlátozott és arányos kell, hogy legyen egy ilyen beavatkozás. Az Európai Bizottságnak azonban nincsen az ilyen nemzeti intézkedések megítélésére semmilyen hatásköre, és nem is akarunk ilyen hatáskört. Ami a 30-as cikkre való utalást eh, illeti, és itt ebben a házban történtek utalások eh, erre a cikkre. Tudom, hogy eh, nagyon sokan sajnálják azt, hogy a 30-as cikket nem veszük teljes mértékben figyelembe a médiatörvény értékelésekor. Ezt mondták önök, és én azt mondom, hogy ez nem igaz nagyon világosan akarok fogalmazni, egész egyszerűen nem igaz. Ugyanakkor az AFMS irányelvre vonatkozó eredeti javaslatában az Európai Bizottság előírt olyan kötelezettséget a tagállamoknak, hogy a szabályozó hatóságok függetlenek legyenek. És nyilván az önök memóriája is kitűnő, ezt a rendelkezést a tanács nem támogatta. Annak ellenére, hogy az Európai Parlament támogatta volna. Tehát így alakult ki a jelenlegi szövege a 30-as cikknek az irányelven belül. A megfogalmazás, az érvényes, hatályos megfogalmazás nem ró olyan kötelezettséget a tagállamokra, hogy független médiatestületet hozzanak létre. E, nem ezt akartuk, de ez van a jogszabályban és nekünk a valóságból kell kiindulnunk, még akkor is, ha sajnáljuk, hogy ez a valóság. A magyar hatóságok eh, beleegyeztek abban, hogy a média alkotmány tizedik cikkét eh, módosítják, és kiegészítik azzal, hogy az egész médiarendszernek a feladata az, hogy autentikus, gyors és pontos információt eh, adjanak az ilyen eseményekről. Tehát ezt fogják majd az új megváltoztatott szövegbe felvenni. Sajnálom, hogy önök nem kapták meg előre ezt a szöveget. Én eh, a tárgyalások során rendelkeztem ezzel a szöveggel, nem tudtam ezt önöknek eh, kiadni, de amint lehetséges, majd a szöveget elküldöm önöknek is, mert eh, remélem elhiszik, amit mondok, nyilvánvalóan önök írásos változatot akarnak majd látni és olvasni. Megint csak ez egy olyan dolog, amely segít önöknek dönteni ebben a kérdésben. Tehát a kiegyensúlyozottságra az írott sajtóban, illetve az audiovizuálisban nem lesz kötelezettség, ezt már mondtam a felvezető megszólalásomban is. Lokegár úr kérdezte, hogy a média pluralizmussal kapcsolatban hajlandó vagyok-e valami fajta jogszabályi javaslatot benyújtani. Én azt mondtam már korábban is, hogy minden létező hatáskörömet megragadva megpróbálom előmozdítani a média pluralizmus, ugyanakkor nincsenek mindenkire érvényes, egységes eh, megoldások. Én felállítom majd ezt a munkacsoportot, önök már mondták, hogy ehhez majd csatlakoznak, és majd ott megbeszéljük azokat a kihívásokat, amelyek előtt állunk, ahhoz, hogy átfogó képet alkothassunk az európai helyzetről, és ennek megfelelően járhassunk el. Nyilvánvalóan ez, ez ennek során majd szó lesz a média függetlenségéről is, sőt az lesz az egyik prioritás. Ami az EBESZ álláspontját illeti a médiatörvényel kapcsolatban, illetve az ő elemzésük, Nos, tudni kell, hogy más a jogalap Három oka van ennek, elnök úr. Az EBESZ által felvetett három legfőbb kérdés az az új médiahatósággal foglalkozik, különösen azoknak hosszú hivatali idejével, illetve a közszolgálati média működésének szabályozásával. Elmagyaráztam, hogy mi az Európai Bizottság álláspontja, a hivatali idő például a műsorsugárzási tanácsokban, más tagállamokban szintén eltér 5-től 9 évig terjedhet. A Rundfunk Rete esetében például. És utolsó megjegyzésem pedig amikor a miniszter úrral e, beszéltem, és biztos vagyok benne, hogy e, ő is majd ezt megerősíti, az Európai Bizottság írásban megkapta a javaslatot. És az elmúlt hét hét során nagyon szorosan együttműködtünk. Én e, nagyra tartom a saját munkatársaim kemény munkáját, de tudom, hogy a másik fél is nagyon keményen dolgozott, konstruktív módon, megoldást keresve, mert egy nagyon fontos kérdésről van szó, és meg kell találnunk a megoldást. Köszönöm. Uh, uh, Most pedig a tanács nevében Bocsánat, ügyrendi kérdés. Eh, Presidente, proprio per eh, invitare la commissaria. Elnök úr. Egy eljárási dologra szeretnék utalni. Az a szöveg, amelyre utal. Lehetne legalább a frakciók vezetőinek elküldeni, mert holnap szeretnénk szavazni. Erre tudna válaszolni, kérem? As far as I... Nos, ami engem illet, a válasz egyértelmű. Igen, és úgy gondolom, hogy a magyar miniszter úr testbeszéde is ezt, erre utal. A testbeszéden túl most fel is szólalhat még a magyar miniszter a Martonyi úr a tanács képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Különösen értékelem azt, hogy nem a testemmel kell beszélnem csak, amikor gondolataimat kifejtem ezúttal Magyarország képviseletében, ha megengedik. Szeretném néhány rövid pontot megemlíteni, tekintettel arra, hogy Cruz biztos asszony válasza kimerítő volt és átfogó. A, a médiatanács összetételével kapcsolatban is, amely konkrét kérdésre válaszolt. Úgyhogy magam arra szorítkozhatom, hogy néhány pontot említek csak. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy Magyarország teljes mértékben elkötelezett azon értékek és elvek és szabályok irányában, melyeket a szerződések rögzítenek, illetve az alapjogok kartája rögzít, és minden egyéb olyan eszköz mellett, amelyeket a nemzetközi jog, legyen az európai jog, vagy nemzetközi emberi jog rögzít. Amikor az első kemény kritikák, bírálatok megjelentek a magyar média törvényel kapcsolatban, és ez még azelőtt volt, hogy elfogadásra került volna ez a törvény, és itt külön utalnék azokra a megjegyzésekre, meg az EBESZ média képviselői tettek. Nos, akkor az, az, a, az volt a szerény óhajom, hogy olvassák el, nézzék meg, tanulmányozzák a szöveget, és majd ezt követően mondják el nekünk, mi lehet azzal a gond, milyen agályok merülhetnek fel ezzel a szöveggel kapcsolatban, vagy a, a végrehajtási rendelkezések értelmezésével kapcsolatban. Ezért üdvözöltük azonnal, és támogattuk az Európai Bizottság, az Európai Szerződések őrzőjének kezdeményezését, hogy ők is elemezzék a szöveget, és tájékoztassanak bennünket aggájaikról, amennyiben vannak ilyenek. Pontosan ez is történt. A bizottság körültekintően tanulmányozta a törvénytervezetet, javaslatokat fogalmazott meg, melyek mindegyikét elfogadtuk, és csak meg tudom erősíteni, hogy holnap után a kormányülésen fogjuk elfogadni a szöveget, és ezt követően azonnal beterjesszük a Magyar Parlament, a Magyarország gyűlés elé, a módosítások pedig az eljárás kínálta lehetőségen belül leghamarabb elfogadásra kerülnek, és ezután lépnek életbe. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak azt a kemény munkát, amelyet kifejtett, a segítségüket, támogatásukat is, de köszönöm mindegyiküknek, akik észszerű, méltányos megjegyzésekkel éltek, és így módon segítettek bennünket abban, hogy ezt a munkát elvégezzük, mely szerintem rendkívül fontos, nem csak a magunk szempontjából, hanem az Európai Unió egész szempontjából is. és én is segítségünket, illetve támogatásokat kínáljuk a munkacsoportnak, amelyet a biztos asszony kíván felállítani. Valós európai érdek ez, mindannyian szeretnénk részt venni ebben, és segíteni a munkáját amennyiben, amennyire tudjuk. Az egyetlen dolog, amit sajnálok, a, a túlzó megfogalmazások, amelyek egyes politikai nyilatkozatokban megjelentek, már, mint mondottam, a törvény elfogadás előtt is, és eset, esetekben úgy éreztük, hogy Procédant Ancion, ahogy a francia mondja, áldozatai vagyunk, kapásból lőnek ránk. Ez, ez esetben nem a ö, ártatlanság vélelme, hanem a bűnösség vélelme hárult ránk, holott nem ez a méltányos eljárásnak a szabálya, hanem épp az ellenkezője sok esetben tehát az észszerű és méltányos politikai vita vagy bírálat határain túlmentek ezek a megfogalmazások. Ez a politikai vita különben amúgy támogatható és támogatandó határon belül is, meg azon kívül is európai szinten, vagy akár egyetemes szinten is. Ám ilyen értelemben ártott az európai érdekeknek és az európai integrációnak, mármint a túlzott megfogalmazások. De ezeken most azt hiszem túl vagyunk. Szeretném ismét megerősíteni, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk a, az elhangzottakat, és az a szilárd szándékunk, hogy az alapjogok kartáját belefoglaljuk az új magyar alkotmányba. Magyarország ilyen értelem az első tagállam lesz, ahol az alapjogok kartája integráns része lesz a jogrendszernek, és alkalmazandó lesz, nem csak az Európai Unió hatáskörébe eső kérdéskörökben, hanem a jogi, jogrendszer legmagasabb szintjén létezik majd. Erősebb lesz bármilyen ne legyen az a, a BTK rendelkezése, a törvény, vagy bár, bármi egyéb a jogrendszer részét alkotó rendelkezés. Mindezek felett áll majd tehát. Így az alapértékek, az alapelvek melyeket mindannyian osztunk Európában, teljes mértékben érvényesülnek hazámban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, miniszter úr. Hat módosító indítvány kapcsolódik ehhez a témához. Lezártuk a vitát. Egy rövid szünetet tartunk, hogy a biztos urak és asszonyok helyet cserélhessenek.